tagoknak, az úgy jobb,

Camilo.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

Nous allons commencer la réunion dans quelques instants. On me signale qu'on attend encore de la part des services techniques de nous euh, donner le feu. Néhány percen belül elkezdjük az ülésünket, és csak arra várunk, hogy műszaki szempontból is megkezdhetjük az ülést. Köszönöm. Okay, it seems that we can start now. Good afternoon. Úgy tűnik, hogy elkezdhetjük. Mindenkit üdvözlök. Megnyitom az ülést. Üdvözlöm az új képviselőket, gratulálok a megválasztásukhoz. Ugyanez eh, franciául, és üdvözlöm azokat a kollégákat is, akik eh, már az előző ciklusban is itt dolgoztak, nekik is eh, gratulálok Azért vagyok én itt most az elnöki poszton, mert legrégebb óta vagyok parlamenti képviselő, és addig vezetem az ülést, amíg nem választjuk meg az új elnököt. Szeretnék emlékeztetni a szabályozásra a PETI szakbizottságban, ugye most megválasztjuk az elnökünket, és az első, második, harmadik és negyedik alelnököt a parlament eljárási szabályzatának az értelmében. A bíró a szabályzat értelmében nem állhat csak nőkből vagy csak férfiakból, és ez sem lehet, hogy ugyanabból a tagállamból jöjjön, mint a négy alelnök. Ami a választást illeti, tehát először az elnököt választjuk, meg utána az alelnököket. Megint csak a szabályokkal összhangban szeretném bejelenteni, ismertetni a póttagok nevét, akik részt vesznek a szavazásban mert nincs meg a határozatképesség. Másképpen Angel Jambaski, aki Tokia Velozó Polaszt helyettesíti az ECR-ből, Mahabicotó asszony Jana Jancsát helyettesíti az ID frakcióból, Kósa Ádám, aki Ádám Michel eh, Aksimrokolut helyettesíti az EPP-ből, Rancsú eh, úr Roland eh, Zsonci Vincét helyettesíti, megint csak EPP, és Dimitris Papadakis Alfred Sant helyettesíti az SND frakcióban. Van-e esetleg még valaki, póttag, aki teljes jogú tagot helyettesít? Igen, akkor kérem, mutatkozzon be. Sajnos mikrofon nélkül. A zöld pártnál. Margaret Aként eh, helyettesíti. Rendben van, feljegyeztük. Smergiliót eh, urat eh, szeretném helyettesíteni megismételni, hogy melyik képviselőt helyettesíti? Még egyszer kérem mondja a nevet. Kérem, nem értettem a nevet, mondja el még egyszer. Richard Corbett. Smerilio képviselőt. Jó, aztán most sikerült levennem. Krisztián. Evren asszonyt helyettesítem néppárt. Senki más, úgy tűnik. Igen, lehet, hogy szükségük lesz a kártyájukra. Akkor rátérünk az elnök megválasztására. Először is ellenőriznem kell, hogy határozott képesek vagyunk. Szerintem ez nyilvánvaló, mert megvan a kvórum. Anakor az elnök jelöltünk, és meg is adom neki a szót. Yes, you have the floor. Parancsoljon. Okay. Frau Vorsitzende, wir schlagen für den Präsidenten des Petitionsausschusses. Mi a petíciós bizottság eh, élére Montserrat asszonyt javasoljuk, elnök asszony. Do we have any... Köszönöm. Van esetleg még jelölés? Úgy tudom, hogy úgy látom, hogy nincs, akkor csak egy jelölt, jelöltünk van az elnöki posztra. Manszeret asszonyt kérdezem, hol is van? Kérdezem, hogy elfogadja a jelölést. Igen, akkor ellenőriznem kell, hogy ön teljes jogú tag-e, igen. Azután a vagyonnyilatkozatát beadta, és az etikai kódex kapcsolatos nyilatkozatot is, akkor úgy tűnik, hogy egyszerűen tapsal megválaszthatjuk önt elnöknek. Toutes mes félicitations et je vous propose d'échanger nos places. Gratulálok. Kérem, foglalj el itt a helyét. First of all, Mindenekelőtt előtt szeretném megköszönni a támogatást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennek a fontos szakbizottságnak az elnöke lehetek. Ez a bizottság a bejárat, amin keresztül az európai polgárok bejutnak az Európai Parlamentbe. Ebben a jogalkotási ciklusban is ezt a feladatot látjuk el, meghallgatjuk az emberek problémáit, és segítünk nekik megoldani ezeket. Van Valamennyünk számára ez nagy lehetőség, hogy a e, parlamentet közel vigyük a polgárokhoz. Ez a tökéletes eszköz ahhoz, hogy Európát közelebb vigyük az emberekhez. Én fair módon járok el, betartom a szabályokat, a jogállamiság talaján állunk, együtt akarok működni az összes frakcióval, konstruktívan, teljesen, hogy megvédjük a, az emberek érdekeit általában is. Még mindenkinek köszönöm. Köszönök mindent. És hogyha most megengedik, akkor spanyolul fogom folytatni. Primero que todo, um, ya hemos hecho, ¿no? La presidenta anterior ya ha previsto los suplentes. Tehát ahogy már hallhattuk is, hogy uh, alelnökök uh, fogják helyettesíteni az eddigieket, a teljes jogi tagok köréből, és ezért javasolnám, hogy az első alelnök választásával folytassuk akkor a munkánkat, és eh, én tehát javaslatot szeretnék tenni a bizottság első alelnökére. A zöldek nevében Tatjana Zsdanokát szeretném bemutatni. Köszönöm szépen. Még más? Vannak-e további javaslatai? Köszönöm. Szép. Hogyha nincsen, akkor mivel, hogy egyetlen javaslat érkezett, ezért, tehát akkor a javasolt képviselőt kérdezem, hogy elfogadja a jelölést. Igen, elfogadom. And did you sign all the declaration? És aláírta az összes nyilatkozatot, és igen, hát az remek. cumplimentado los requisitos y al ver que... Akkor ebben az esetben ön teljesítette a szükséges kritériumokat, és mivel egyetlen jelölés érkezett a bizottságunk első alelnöki pozíciójára, ezért azt javaslom, hogy akkor válasszuk meg önt, és szívből gratulálunk, és kérném is, hogy jöjjön ide előre, és foglaljon itt helyet. Köszönöm szépen! És akkor most pedig folytassuk. Az e- a néppárti frakció kér szót. Äh, Köszönöm szépen, alelnök asszony, és kérnék egy két perces szünetet, mert szeretnénk tanácskozni, és ezért kérem, hogy szokítsuk meg az ülésünket erre a két percre, mert nekem még a frakciómmal a jelöltek listájáról kellene beszélnem, azért, hogy egy kicsit gyorsabban tudjon folyni az ülésünk. Két perces szünetet kérnék. Csak két percet. Két percet. Rendben. Akkor, hogyha egyetértenek ezzel, akkor bejelentem, hogy azt kérték tőlünk, hogy tartsunk két perc szünetet, annak érdekében, hogy egyeztethessenek a tagok, és akkor két perc után találkozunk, engedélyezem. Tehát két perc szünet. Sí, apreciados miembros, han pasado... Kedves képviselő kollégák, a két perc az nagyon bőségesen is lejárt, és ezért én akkor most uh, szeretném az ülést folytatni, ha megengedik. Hadd kérdezem meg, hogy valamelyik frakció szeretne akkor szót kapni, mert hiszen akkor most ugye elindítottuk újra az ülést, a néppárt igen, köszönöm szépen elnök asszony, és a mi frakciónk azért jelent meg, hogy megválasztjuk az elnököt és a négy alelnököt, és tehát mi egy frakciókon túlnyúló megállapodásból indultunk, és meg kellett, hogy állapítsuk, hogy ez a megállapodás eléggé lyukacsos. És emiatt úgy éreztük, hogy a frakciók között értelmezési és egyeztetési igény lépett föl, és ezért kérnénk, hogy halasszuk el a szavazást. Úgy gondolom, hogy azt kellene mégiscsak a tervek szerint tegyük, és folytassuk a különböző posztokról vonatkozó szavazást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 Igen. Még nem kezdjük meg a szavazást. Aki zölddel szaval, az azt támogatja, hogy elnapoljuk a szavazást. Aki pirossal, az az elhalasztás ellen van. Mielőtt megkezdjük, Kányesz adom meg még egyszer a szót. Renew Europe. Uh... Azt szeretném elmondani, hogy a Renew Europe frakció víze asszonyt Kányász úrral kívánja helyettesíteni. Rendben. Megértettük, elfogadtuk, és akkor javaslom, hogy akkor szavazzunk, és erről megnyitom a szavazást. Ezennel. Perfecto. Nadie me ha pedido, <laughs> si no secreto no, pues... Nagyszerű. Akkor nem szavazunk titkosan, hanem most kézjelzéssel fogunk, tehát kézfeltétellel fogunk szavazni. Ki az, aki az támogatja, hogy a szavazást elhalasszuk? Biztos.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 részéről ugyan ellentmondás, de akkor, tehát ha aki zölddel szavaz, az támogatja, hogy elhalasszuk a szavazást, és aki pirossal, az pedig azt támogatja, hogy most tartsuk meg a szavazást, akkor elektronikusan tartsuk meg a szavazást, és megnyitom. De 30, de 30 votaciones. 30-an szavaztak, ebből 18-an ellenzik az elhalasztást, és 12-en akarják az elhalasztást, csak ezért folytatjuk a szavazást. És akkor most arról fogunk szavazni, hogy a második alelnök személye ki legyen. Tehát vannak-e jelöltek a második alelnök személyére? Kérem. Köszönöm elnök asszony, Jana Tón asszony szeretném második alelnöknek javasolni a Renew Europe frakció ré, ö, részéről. Igen, kérdezném, hogy van-e további jelölés? Müller asszony, tessék. Um, acepta ser candidata para ser la... Ö, elfogadja ön a jelölést? Mint hogy önt megkívánják választani a második alelnökének a bizottságban? Igen, köszönöm szépen. És aláírtam minden dokumentumot is. Köszönöm szépen. Si les parece como no hay ninguna candidatura. És köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és mivel hogy nem érkezett további jelölés, ezért önt így elfogadjuk, megválasztjuk, és gratulálok, és szeretném megkérni, hogy foglaljon itt elől az elnökségben helyet. Congratulations. Continuamos. Akkor folytassuk. És most pedig a harmadik alelnök személyét fogjuk megbeszélni. Vannak-e jelölések? Kérem. Thank you. On... Köszönöm szépen. A politikai frak- az ECL politikai frakciója nevében szeretném Richard Csárneckit nevezni harmadik alelnöki posztra a szakbizottságba. Már van e szakbizottságban e, tapasztalat a korábbi időkből. Köszönöm. Alguna, sí, alguna candidat... Nagyszerű. Akkor kérdezem, hogy van-e további jelölés? Parancsoljanak. I'm pushing the wrong button. I'm stressed. Uh, I don't have another... Nincsen más akit jelölnék, de a frakcióm nevében azt javaslom, hogy halasszuk el ebben a kérdésben. Bocsánat, azt, hogy titkos szavazással szavazzunk. Új javaslat. És uh, akkor, tehát hét uh, uh, képviselő kéri azt, hogy titkos szavazásban szavazzunk ennek, ennek az alelnöknek a személyéről. Hadd kérdezem meg, hogy hányan járulnának hozzá, hányan támogatják ezt a javaslatot. Kérném, hogy kéz feltartásai jelöljék, vagy jelezzék, hogy egyetértenek-e azzal, hogy titokban szavazzunk, titkos szavazással szavazzunk erről a jelölésről. Igen, tehát látom, hogy összejöttek a szavazatok. Éppen ezért e, elektronikus úton titokban fogunk szavazni erről, és kérdezném, hogy van-e még további jelölés, mert tehát, hogyha valaki zölddel szavaz, akkor a, a e, személy mellett szavaz, pirossal pedig a jelölt személy ellen. Kérném, hogy akkor most szavazzanak. son nulos. ¿no? Son Sí, los, sí. Um, anuncio el resultado de 31... Jó, akkor bejelentem. Az eredményt 31-en szavaztak, 18-an Csárnecki úr mellett szavaztak, 10 ellen szavazat és 3 tartózkodás. Ezzel Csárnecki úrralt megválasztottuk a harmadik alelnökünknek, és ezért kérném, hogy ő is jöjjön ide előre az elnökségbe. Si, si les parece, pasa... Nagyszerű. Akkor azt javaslom, hogy térjünk rá az utolsó szavazásunkra, és a negyedik alelnökét válasszuk meg a bizottságunknak. Van-e erre nézve javaslatuk? On behalf of, uh, Az SND nevében Krisztina Martin Mael Macro, a mellettem ülő hölgy a javaslat. Alguna candidatura más? Köszönöm szépen. Van-e további jelölés? Ha nincsen, akkor pedig önt ö, megválasztottuk ezzel. Köszönöm szépen, és szívből gratulálok önnek. És az abból indulok ki, hogy ön az összes szükséges nyilatkozatot aláírva leadta, és a jelölést elfogadja, és tehát szívből gratulálunk, és kérjük, hogy ön is jöjjön ide előre az elnökség köreibe. Szeretném a bizottság uh, tagjait arról tájékoztatni, hogy az PETI bizottság RIP adatbankjában már is regisztrálva lettek, és az összes dokumentumot a ezzel kapcsolatban megtalálják. Tehát, hogyha valamelyik képviselő azt szeretné, hogy saját asszisztense és hozzáférést kapjon, akkor küldjön egy e-mailt az összes részlettel együtt, és hiszen minnyáján megkapják a welcome packet, az üdvözlő csomagot, ami az előző Peti bizottság előző periódusában még csak angolul nyelven állt rendelkezésre, de most már a többi nyelvre is fordításra kerül ez, és mivel, hogy önöket megválasztották, és találkozunk szeptember 4-én és 5-én itt Brüsszelben, ezzel le is zárom az ülésünket, ez lesz az első um, rendes ülésünk, Nagy, nagyszerű nyári szünetet kívánok önöknek, és minden jót viszontlátásra szeptemberben.